Il presidente. Az elnök. Jó napot kívánok! Üdvözlöm a látogatókat is nagy számban vannak jelen, a karzaton, a tegnapi ülés edzőkönyvét kiosztották, hogyha nincs észrevételük akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük.